Kedves képviselőtársaim! Ismét elkezdjük az ülést, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. Az alelnökök um, szavazásának eredményeit, uh, szavazati eredményeit megkaptuk. 702 ketten szavaztak, 41 érvénytelen vagy ki nem töltött szavazatot adtak el, 661 szavazatot adtak le, a szükséges többség 331. Elmondom azokat a jelölteket, a jelöltek a következő mennyiségű szavazatot kapták. Megint asszony, 612 szavazat megválasztva. Ono... Pedro Silva. Pedro Silva Pereira 556 szavazat. Megválasztva. Honorevole Vila. Víland képviselő 516 megválasztva. Bárlei asszony 516 szavazat megválasztva. Honorevole Karas. Ott már Karas képviselő 477 szavazat megválasztva. Honorevole Kopacs. Kopacs képviselő 461 szavazat megválasztva. Dobrev Klára, 402 szavazat megválasztva. Honorevole Csaranzova. Karanzova képviselő 392 szavazat megválasztva. Honorevole Ber. képviselő 373 szavazat. Megválasztva. Járóka Lívia 349 szavazatból megválasztva. Honorevole Autala. Hautala képviselő 335 szavazat megválasztva. Ezek azok a jelöltek, akik eh, megkapták az abszolút többséget az első szavazati fordulóban. Ezen felül Papadimulis képviselő 303 szavazatot kapott, Kolája képviselő 237-et szavazatot kapott, Krasnodevski kollega 170 eh, Kilencet et Castaldo képviselő 143 szavazatot, Utazári képviselő 135 szavazatot kapott, Bicotto képviselő pedig 130 szavazatot kapott. Őket tehát az első fordulóban nem választották meg. Természetesen gratulálok azon kollégáknak, akiket megválasztottak az első fordulóban ám a parlament elnökségének megválasztásához még három mandátumot kell betölteni, és ehhez arra lesz szükség, hogy egy második fordulót tartsunk. Hogyha nincsen semmilyen észrevételük, és továbbra nincsen észrevételük, akkor az első jelöltek érvényesek továbbra, és van-e bárkinek észrevétele felvetése? Hogyha nincsen, akkor az első választási forduló jelöltjei ről szavazunk 18 óra 30-kor a második fordulóban. Ez alatt lehet kinyomtatni a szavazólapokat, tehát 18 óra 30-kor találkozunk itt az ülésteremben. Még egyszer mondom, 18.30-ig felfüggesztem az ülést. sì, lo può, eh, se mi chiedi la parola lo dici e così... Eh, però qui non abbiamo i nomi. Allora, colleghe e colleghi. Kedves kollégák, eh, folytatjuk az ülést. Folytatnunk kell a második eh, választási fordulóval, három alelnököt eh, választunk. Zanni kért szót, ugye? Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, csak szerettem volna elmondani önnek, hogy az Azonosság és Demokráció, Demokrácia frakció Laura Hutazári kollégát visszavonja a jelöltek közül, és csak bizottó kollégára lehet szavazni. Köszönöm, akkor ezt tudomásul vesszük, tehát eh, gyakorlatilag újra ki kell nyomtatnunk a szavazó cédulákat, és eh, per fare questa operazione és ahhoz, hogy ezt a műveletet eh, elvégezzük, a szavazás időpontját 19 órára tűzzük ki. Köszönjük az együttműködésüket!